aki tapasztalt elnöke volt az ülés első részén, most már egy nagyon tapasztalatlan elnökük van e pillanattól kezdve, ezért szeretném a, e, kérni e, önöket, hogy legyenek elnézőek az esetleges gyengeségemmel kapcsolatban, szándékaim szerint határozott elnök leszek. Kérem, hogy csendben távozzanak. Folytatom. Tehát az Európai Parlament eh, eh, képviselőjének általános eh, titkos szavazása való megválasztásáról szóló rendelkezések értelmében üdvözlöm új kollégánkat, és hangsúlyozom, hogy mindaddig, amíg a poszt betöltésére való alkalmasságát, jogi alkalmasságát nem e, tisztázzuk, e, e, munkáját feltételesen végezheti az Európai Parlament tagjaként. Szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy a néppárttól módosítói kérelmeket kaptunk bizonyos szakbizottságok tagjainak tekintetében, hogyha a jegyzőkönyv hagyásáig ezzel szemben eh, ellenvetést nem kapok, akkor elfogadottnak tekintjük ezt a javaslatot. Ismét szeretném a kollégákat megkérni,